Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, 3 óra 5 perc van, úgyhogy kezdjük el a ülésünket. Először is szeretném, hogyha üdvözölnénk azt a 30 fős látogatói csoportot, amely hozzánk érkezett ma. A Német Liberális Párt kép, ö, tagjai, és Peter Reimers képviselő hívta meg őket, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm őket ma délután. Remélem, hogy önök is gyümölcsözőnek találják majd az ülésünket. Kancsán úr kivételével biztos ön is észreveszik majd, hogy az észak-európai képviselők időben érkeznek, illetve viszont a dél európai országokból származó képviselők azok vacsora időben szoktak megérkezni. Ezért vagyunk még most is itt, hogy már 5 perccel elmúlt 3 óra, és még csak most kezdtük el. De azért még egyszer köszöntöm Önöket. A napi rendünk első pontja, a rend ö, tervezett jóváhagyása. Nagyszerű a második pontunk, a január 30-i, illetve a február 11-i és 20-i ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása. Kérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor jöhet a harmadik napi rendi pont, ugye a kikötői szolgáltatások rendelete. Eszmecserét folytatunk, és tudják, hogy a szavazást, amit holnap tartottunk volna, elhalasztották. Lekenstein kolléga majd elmagyarázza, hogy miért hoztuk meg ezt a döntést, de meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! amit mi Port Package 3-nak nevezünk kicsit hamis módon, hát ezzel nem tettük az életünket könnyebbé. Különböző kikötőkben jártam én is, volt egy mini meghallgatás, és a brit, a finn kikötő képviselőivel, Rotterdam, Marseille, Velence kikötőjének képviselőivel találkoztunk a többi szerepvállalóval, és a különböző szervezetekkel, szakszervezetekkel is. A tanácskozásaink során a bizottság dokumentuma kapcsán számos kompromisszumot találtunk. Mindenképpen az átláthatóságot, a játékteret szerettük volna létrehozni, szerettük volna korlátozni a kikötői szolgáltatások nyújtóinak számát, ezen kívül a minimális standardok kifejezését is felvettük, illetve el akartuk azt kerülni, hogy a konzultációsok, az ellenőrzések során túl sok legyen a bürokrácia. Így szeretném az árnyék jelentéstevőknek és a DJ eh, Move számára megköszönni az együttműködést. Az elmúlt eh, héten Strasbourgban meg kellett azt állapítanunk, hogy a jelentést nem tudjuk lezárni ebben a jogalkotási periódusban. Ennek két oka van. Először is nincs kompromisszum még a piaci hozzájutásról szóló fejezetről még nincsen kompromisszum. Az Európai Bizottság kivette a utas szolgálatokat ebből, és a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők, a frakciók között is különböző vélemények voltak, amelyeket mi meg kell vitatni. Kompromisszum vagy szavazás egy ilyenfajta kompromisszum nélkül, tehát egy olyan kérdéskörül, ami a lényege ennek a rendeletnek, nos, egy ilyen dologban nem szerettünk volna belebocsátkozni. A második ok az az, hogy a kezdettől fogva azt mondtuk egyhangulag, hogy a kikötői rendeletet mi egy összefüggésben látjuk a koncesziókra vonatkozó irányelvel, illetve az állami segítségnyújtásról szóló irányelvel. A koncesziókról szóló irányelvben a plenárison sikerült döntésre jutnunk, ezt nyugodt szívvel kielégítőnek találhatjuk, viszont az állami segítségnyújtásnál nem igazán volt világos számunkra azt, hogy mit várhatunk. Ezért közös találkozót tartottunk a közlekedési és versenyügyi főigazgatóságokkal, és ennek során az állami segítségnyújtásról beszéltünk. És két pont még mindig aggasztó volt számunkra. Az egyik a infrastruktúra számára adandó támogatásokról szóló szabályok fejlődését, spec- szektorspecifikus iránymutatások vannak, amelyeket mi nem tártak elénk és a blokk kivételek kapcsán a tervezetben nem volt semmilyen külön szabályozás a kikötők számára. Ez majd 2015 fog megtörténni esetleg, viszont az is kérdéses, hogy, hogy mi lesz a helyzet. Az elmúlt három évben csak 15 ítélet volt ezzel kapcsolatban. A második pont az a bizottsági kérdőív volt, itt um, a társasági adófizetésére vonatkozott ez tagállamonként. Találkoztunk uh, a versenyügyi főigazgatóság képviselőivel, és megpróbáltuk uh, megtudni azt, hogy miért pontosan most küldték ki ezeket a kérdőíveket. És uh, erre a kérdésünkre rendes választ igazából nem kaptunk. Ezen kívül a teljes kikötői szolgáltatás tekintetében a kivételi szabályozások is aggasztanak bennünket. Attól tartunk, hogy az Európai Bizottság a munkahelyeket, a munkaszervezést a hátsó ajtón fogja egy kicsempészni, és ezért jobban szeretnénk tudni azt, hogy a versenyi főigazgatóság mit is akar. Brian Simpson elnök úrnak költünk egy levelet, ebben tájékoztattuk őt a kompromisszumok jelenlegi állásáról, szerintem ezt már ő is el tudja mondani, és hogy küldött egy levelet az Európai Bizottságnak. Úgy vélem, hogy majd az új közlekedésügyi szakbizottságnak kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, remélhetőleg az általunk elvégzett munkát is figyelembe veszik majd, és így sikerül majd a következő ciklusban egy lépéssel előrébe jutni, és sikerül lezárni ezt a dolgot. A bizottságtól azt kérném, hogy a következő vitakörben, majd amely kialakul a szakbizottságban, ezt úgy irányítsák, hogy lehetőleg ne a ciklus végére kelljen majd a gázba taposnunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Mr. Köszönöm szépen. Báker úr következik. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék ahhoz, amit Fleckenstein úr elmondott. Számos uh, alkalommal azt láthatok, hogy jó volt a kezdet a viták során, és azon voltunk, hogy számos ülést szervezünk meg, meghallgatást, amelynek során számos érintettel találkozhattunk, nem csak a DJ Move-val, hanem más bizottsági szolgálattal is találkoztunk, hogy jobban lássunk, viszont nem sikerült a bizonylag rövid idő alatt jó kompromisszumot elérnünk. A jelenlegi körülmények között tekintettel a választásokra nem is igazán evidens kompromisszumot találni ezen a, ebben a területben, ezen a területen. Szerintem továbbra is javítani kell a vitán, megpróbáltuk ezt megtenni, szó volt a komercializációról, a kikötőkről, viszont a piacmenyítása, a piacra lépés tekintetében nem sikerült kompromisszumot találnunk, ez nagyon sajnálatos, hogy ez nem sikerült, de ez a helyzet. Mindemellett szükség van egy javaslatra, és egyértelmű állásrólásra van szükség az európai intézmények részéről a kikötők esetében. Persze, ami ebben a javaslatban benne van, ezek nagyon fontos elemek, itt jogi bizonyosságot is teremteni kell néhány probléma esetében, amelyek kihatnak a kikötő közötti versenyhelyzetre. A koncesziós um, irányelv um, és nagyon fontos, hiszen itt tolazulások adódhatnak a kikötők között, nagyon fontos a szociális párbeszéd is, és itt egyértelműséget kell teremteni, meg kell mondani azt, hogy mik az európai játékszabályok, amihez mindenkinek tartania kell magát. A frakcióm számára ez a halasztás nem végleges, remélhetőleg a következő ciklusban majd um, nagyobb prioritást kap ez a téma, az új bizottságnak kell ezzel foglalkoznia majd, és remélhetőleg sikerül majd akkor egy egyértelmű kompromisszumot létrehozni azért, hogy európai játékszabályok valósuljanak meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden kikötőben jogi biztonság legyen. Még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a kikötők valóban részét képezik az európai gazdaság gerincének, és nagyon fontos az, hogy megfelelő teret adjunk nekik arra, hogy gazdaságilag is fejlődjenek, és így támogassák a mi jóletünket is. Thank you for, uh, Mr. Köszönöm szépen, Kramer úr következik a zöldek nevében. Köszönöm. Már harmadjára fordul az elő, hogy a kikötővel foglalkozom, kikötők csomagával foglalkozom. Amikor megválasztottak a parlamentbe, akkor pontosan az előző Parlament Palacio vezetésével, aki akkoriban bizottság, eh, biztos volt, eh, az ő javaslatát elutasították a parlament részéről, viszont ugyanez a javaslat változtatás nélkül visszatért a parlamentbe, akkor nagyon bosszantott ez bennünket. Egy hamburgi képviselő nagyon eh, ellenezte ezt. Minden esetre egy nagy többséggel ezt ismételten elutasították, és ismételten itt van ez a csomag. Most már le van gyengítve, de a bizottság még így sem bírta a kezeit levenni erről. A bizottság most felülvizsgálja az állami segítségnyújtást a kikötők esetében. És most egy új jogszabályjal is előáll. Ez eléggé zavaró, tehát vagy felülvizsgálják az állami segítségnyújtást, és akkor utána pedig lesz majd egy kezdeményezés a kikötők számára, vagy pedig nem csinálnak semmit. És ez nem változtat az 1370-es felülvizsgálaton sem. Például a vasúti felülvizsgálat is akkor volt, amikor a vasúti csomag még csak egy éve volt életben. Tehát az Európai Bizottságnak nincs semmilyen érdeke abban, hogy elgondolkodjon azon, hogy mi történik a valóságban, hogyan kellene erre reagálni, hol vannak a gyenge pontok a jogszabályok esetében, és utána lehetne persze ezeken valahogy javítani. Egy olyan bizottság, aminek ekkora gyakorlata van, és utolsó pillanatban elő egy kikötői csomaggal, amelynek már történelmi háttere van, és megpróbálja ezt átnyomni ezen a cikluson, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a politikából ők mennyit értenek. Van tapasztalatuk. Miért pontosan most állnak ezzel elő, miért aludtak négy éven át? Ezért nem csodálkozhatnak azon, hogy ez történik, a következő jogalkotási periódusban ugyanezt fogják tenni, meg nem történik semmi öt év alatt. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak tudnia kellene, hogy mit akarnak, egy felülvizsgálatot, egy áttekintést a kikötői támogatások kapcsán, vagy inkább egy új jogszabályt szeretnének, vagy inkább a valóságot szeretnék elemezni, mert erre tényleg szükség lenne. Mr. Bradbourne for ECR, Philip. Bradbourne úr, az ECR nevében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondanom, most tökéletesen egyetértek Rámer úrral. Most végre. Hibáztam esetleg? Igen, ez talán az elmúlt öt év alatt az első alkalom, de az ő véleménye gyakorlatilag megegyezik az enyémmel, hogy Ilyen összetett javaslat ilyen későn a mandátum során kerül elénk, és kétszer is elutasított a bizottság. És mivel Kramer úr nem az egyetlen, hiszen ön is és én is itt voltunk, amikor az első két próbálkozás történt, és még mindig úgy tűnik, hogy még most kezdjük ezt a vitát, ahogy már említettem korábban az év során és egyszerűen nem lehet kétszer nemet mondani a parlamentnek, és a bizottság egy másik csomagot készít, abban a reményben, hogy megvált, meggondoljuk magunkat. Nos, tekintetel az elmúlt hónapok, hetek tárgyalásaira, úgy tűnik, hogy egyszerűen ez nem működik, ez a rendelet. A bizottság nyilván már a korábbi tárgyalások során is rájött erre, és ezért visszavonta javaslatát. Annak ellenére, hogy vannak benne javított dolgok, mégis úgy tűnik, hogy ez egy olyan egységcsomag, amit mindenkire rá akarnak húzni, pedig nem egyformák a kikötők. Minden egyes kikötő más és más, különbözőképpen kell működnie, feltéve persze, ha megfelel a versenyszabályoknak. Nem szabad félnünk attól, hogy saját stratégiájukat kövessék a kikötők. Tényleg ez a legjobb módja a növekedésnek. Ez a rendelet pedig kockára teszi ezt a növekedést pont akkor, amikor a legnagyobb szükség volna rá. Na most ami a sajátosságokat illeti, azt hiszem, hogy szinte egyhangú a döntés, hogy ne szavazunk erről itt a parlamenten belül, több oknál fogva. Maga az előadó is említette az állami támogatásokat. A bizottsággal, a szakbizottsággal, amely felelős ezért összeültünk, és nyilván nagyobb egyértelmű és tisztánlátásra van szükség, aztán a bizottsággal folytatott árnyékjelentés készítő ülés is megerősítette ezt, és nagyon remélem a bizottság odafigyel majd arra az általános aggályra, amelyet ezzel a kapcsolatban megfogalmaztunk. De itt nem csak erről van szó, nem csak itt vagyunk nagyon messze a megállapodástól, gyakorlatilag teljes mértékben messze vagyunk minden területen a megegyezéstől, és ott van például a versenyképesség az árak terén, hogy saját üzleti stratégiákat követhessenek a kikötők, ezek alapvetően fontosak a működésüket illetően, és egyáltalán nem került elismerésre a jelenlegi rendeletben. Úgyhogy elnök úr, végezetül annyit szeretnék elmondani még, hogy üdvözlöm azt a tényt, hogy nem szavazunk itt a parlamentben erről, még egyszer el szeretném mondani, hogy kérem a bizottságot, hogy sürgősen vonja vissza ezt a javaslatot, és hogyha valami értelmesebbet nem tud megfogalmazni, akkor egyszerűen felejtse el az egészet. Köszönöm. Köszönöm, Riké úr következik. Euh, Köszönöm, elnök úr. Már is el szeretném mondani azt, hogy nem a néppárt nevében szólok, mert már beszéltek. Személyes minőségemben szólnék. Két általános megjegyzésem lenne. Az első a következő. Látjuk, hogy milyen nehézségbe ütközik az, hogy általánosan szabályozzunk ezen a téren. Redmond úr is pontosan erről beszélt implicite, hiszen ö, gyakorlatilag figyelembe kell venni a földrajzi elhelyezkedését minden egyes kikötőnek, és ebből a szempontból egyáltalán nem egyformák a kikötők. Nem ugyanazon ö, tenger mellett, nem ugyanazon lehetőségek vannak a munkára, stb. stb. Nagy nehézségekkel kell küzdeniük, és a rendelet az ö, nagyjából egy síkra helyezi őket kötelező jelleggel, mondjuk az északi tengeren könnyebb, mint a Fekete-tengeren, mert nem egészen ugyanaz a helyzet földrajzi szempontból. Ez az első megjegyzésem. A második pedig a következő. Amikor az új rendelet segítségével próbálkozunk nyitni a verseny szempontjából, és szabályozni bizonyos módon, ami a kikötőkben való versenyt illeti, ez szerintem egyáltalán nem olyan nagyon ö, sürgős, mint például a, a hajótulajdonosok vonatkozásában. Ők ugye máshol helyezkednek el, a kikötők őket szolgálják ki. Ami a konténerek szállítását illeti, ezzel nem foglalkoztunk, pedig ez nem csak ugye a leg, egyik legfontosabb része a tevékenységnek, hanem ami még a jövőben jelentősen nőni is fog. Ezen túl világszerte rendkívül módon koncentrált ez a tevékenység, hiszen három kartelről van itt szó a hajótulajdonosok vonatkozásában, a P, 5 P2, ugye az egyik az első a konténerek szempontjából, és ráadásul még európai is. Úgyhogy Rendkívül fontos változásokat látunk itt a szállítás kínálatát illetően, és a hajó tulajdonosok vonatkozásában is, úgyhogy rendkívül fontos ez a kikötőkben, hiszen ha új szervezeti formát ajánlunk nekik, nyilván ez őket is rendkívül módon érinti majd. Úgyhogy a következő mandátum során a következő parlamentnek nagyon óvatosan kell majd eljárni az új jogalkotói szöveg vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hát igen, a kikötői csomag eléggé fájdalmas csomag. Tudjuk, hogy ez már korábban sem volt ez a csomag sikeres. Ebben a ciklusban többször bejelentette a bizottság, hogy majd jön ez a csomag szabályozásról van szó, hogy a kikötőket optimalizálni lehessen. Észak-németként én mindig is eh, azt mondtam, hogy ilyen dologra nincs is szükségünk, és eh, kicsit elkéstek ezzel, ez is igaz, de el kell mondjam azt, hogy ez a javaslat mégiscsak más, mint a korábbi javaslat, és mégiscsak lehetne meg, megállapodás. Én nem látom ezt annyira sötétel, mint Bradburn, vagy eh, Fleckenstein vagy Kramer kollégák. Úgy gondolom, hogy a bizottság feladata az lenne, hogy elgondolkodjon azon, hogy a növekvő közlekedésre rendelkező kikötőkben hogyan lehetne optimalizálni. Tudjuk, hogy lenne, vasznak lehetőségek arra, hogy meg lehessen vizsgálni azt, hogy általánosságban mit lehetne mondani, hiszen nem csak egy régióra vonatkozik a kikötő, hanem európai ügy, mit lehetne általánosságban tenni annak érdekében, hogy a kikötőkben legyen tervezési eh, biztonság, hogy tudjanak tervezni, és hogy versenyképességet tudjanak teremteni. Tehát szerintem különböző aspektusok vannak, amelyek itt megjelennek. Persze tudni kell, ki lesz a felelős, ide tartozik-e a különböző révkalauzok tevékenysége is. Tudjuk, hogy Fleckenstein kollega is sokat volt a kikötőkben, mikor mi Hamburgban jártunk utánunk, jött a biztos, és tehát mindenképpen ők is megvizsgálták azt, hogy mit kellene tenni, ami valóban segíthetné a kikötőket Európában. Az, hogy az állami támogatásról is ö, beszélünk, hát ezt mi itt a transzakbizottságban sajnáltunk, ez nem ide tartozik, talán egy másik főigazgatósághoz tartozott, így nehezebb tárgyalni. Úgy gondolom, hogy ez nem reménytelen javaslat, Biztos, hogy lesz majd megalapodás, de egyetértek Fleckenstein úrral abban, hogy nem kell mindenképpen nyakunkat törve megalapodni, ehhez még idő kell. Most úgyis a választás közeleg, és nem tudjuk ezt lezárni, a triológusokra sem lesz idő, ezért tényleg jobb az, hogy ha majd a következő ciklusra hagynánk ezt, de mindenképpen időt kell erre szakítani, mert nem lehet mindent ennyiben hagyni, valóban jobbá kell tenni a kikötők helyzetét. Zsaj, Sajr. Ákadraui úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében csatlakoznék Fleckenstein úrhoz, aki a jelentést készítette, és ezt kitűnő módon tette. Szerintem az Európai Bizottság egy kicsit hibázott azzal, hogy ilyen későn indította be ezt a rendkívül kényes dossziét. Utalni kell arra, mert már kétszer is elhangzott ma, hogy utáni kell mert kétszer el lett utasítva egy ilyen irányelv. A legutóbbi irányelv elvetésekor azt a közleményt adták ki, hogy megfelelő időben majd foglalkoznak az állami támogatással, ami pedig a szociális párbeszédet illetve itt pedig majd európailag szeretnének fellépni. Hát ezeket az iránymutatásokat nem kaptuk még meg az állami támogatással kapcsolatban. A szociális párbeszéd megkezdődött ugyan, de nem tudjuk, hogy hol fog végződni. Az elmúlt hónapokban azt is megállapítottuk, hogy az érintettek tekintetében is vannak bizonyos kérdések még. A legfontosabb következtetés számunkra az az, hogy nehéz beszélni egy kikötői csomagról akkor, hogyha nem látjuk át a kikötői politika más aspektusait is, gondolok itt az állami támogatásokra, a koncesziókra és ha bár itt történt előrelépés, előre de számunkra nagyon fontos az, hogy szabadon lehessen megszervezni a kötői munkákat, amíg ezt nem tudjuk megvizsgálni, nem látjuk ezt egyben, addig nehéz lesz jó megállapodásra jutnunk. Mindettől eltekintve, hogyha megszületik majd a megállapodás, ami remélhetőleg a következő napokban meg fog születni, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy az irányelvnek van-e egyáltalán értelme, és pozitívan hatna ki a kikötők fejlődésére, hiszen tudjuk, hogy a kikötők nagyon fontosak a gazdaság szempontjából, szeretnénk segíteni nekik abban, hogy tovább fejlődjenek. És végezetül nagyon fontos az, hogy az előttünk álló időben inkább várjuk meg azt, hogy megkapjuk a válaszokat a kérdéseinkre. Köszönöm szépen, ami engem illet. Én tudom, hogy nem nagyon sok levelet cseréltem az előadókkal a témában. Kumocakis kolléga is egyetért nagyjából azokkal a véleményekkel, amelyek itt elhangzottak a képviselők részéről. Ezért döntöttem egyébként úgy, hogy a szavazást a napirendről leveszem, nyilván az előadó és az árnyék előadók javaslatára. Ha megnézik, és Michael ezt jól elmondta, Filip és a többiek támogatták. Tehát, hogyha megnézzük azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek az elmúlt, elmúlt hat hónapban érkeztek ebbe a szakbizottságba, akkor azért lehet látni, hogy nem kis listáról van szó. A negyedik vasúti csomag, alternatív üzemanyagok, az EMSA rendelet, a NIADIS, a tengeri tervezés, az egységes európai égbolt, aztán a közút alkalmasági tesztelés, az utasok jogai, a kikötői csomag, és így tovább még sorolhatnám tehát a kikötői csomagot is ugye megkaptuk, azt hiszem az üzenetet vissza kell, hogy juttassuk a bizottságba, hogy egész egyszerűen nem lehet így eljárni, hogy a rendeleteket csak így ráöntjük a parlamenti ciklus végén a parlamentre. Mert hogyha ezt teszik, akkor olyan nehézségekbe fogunk ütközni, mint amelyeket láttunk már a negyedik vasúti csomagnál, az egységes európai égboltnál, és így tovább, és ugye ami így történt a kikötői csomaggal. Tehát ha így járnak el, akkor ilyen nehézségek lesznek. Na most ami a kikötői csomagot illeti, az emlékeztetett engem valamire. Ugye én már itt voltam akkor is, amikor az első kikötői csomagot tárgyaltuk, és ugye amikor a dokmunkások Strasbourgban a plenáris alatt sztrájkoltak, az volt a második alkalom életemben, hogy megtapasztalhattam a könygáz hatását jó magam is, tehát azért sok mindent megéltem már az első csomag alkalmával, a második alkalmával. A második alkalmával is, tehát ami a bizottság munkáját illeti, nem pontosan ugyanaz volt a harmadik csomag, amit benyújtottak, de hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy most a teherszállítás, ezeknek a kezelése nincs a csomagban. Hát lehet, hogy egy kicsit rövidlátónak gondolnak engem, de hát nem tudom, hogy hogy lehet egy kikötői csomagból pont az áru szállítást kivenni, meg a révkalauz szolgáltatásokat, meg a meg a kotrást. Tehát ez az egésznek a lényege. És akkor mi marad benne? A pénzügyi átláthatóság, meg az, hogy milyen általános irányt kíván a bizottság követni. Úgyhogy az a döntés, amit mi meghoztunk, hogy halasszuk el ezt az egészet, annak az eredménye, hogy ugye nem lehet kivenni ennek a felét, hát a kikötői csomag felét nem lehet kiszedni az egészről. Hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy az volt a bizottságnak a célja, hogy egy második sztrájkot elkerüljünk Strasbourgban, illetve hát egy kicsit komolyabb sztrájkot, amikor is az emberek köveket dobálnak, és így tovább. Tehát azért a képviselőkhöz egy ilyen anyag eljut, ez csak a fele a lényegnek. És Fleckenstein úr nagyon jól elmondta, hogy nekünk foglalkozni kell azzal, hogy mi az állami támogatás helyzete, és a bizottság véleménye ebben a témában nem volt világos, nem tudtuk, hogy mit is fognak tenni ezzel, a, hogyha itt közérdekű szolgáltatási kötelezettség van. Ha én valamit is szeretnék, hogy a következő parlament az megtegyen, az az, hogy mit tesz majd a DG.com az állami támogatással, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal. Van itt egy olyan terület, amelyet már kinéztek maguknak, és a parlamentnek erre nagyon oda kell figyelni. Én azt hiszem, hogy a döntés, amit meghoztunk, az helyes, és ezért döntöttünk úgy, hogy hát ebben a parlamenti ciklusban most már nem tudunk ezzel foglalkozni, majd meglátjuk, hogy mit tesz a következő. De persze a demokrácia szellemében a bizottság képviselőit is meg fogjuk képviselőit is meg fogjuk hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy Felenkenstein kolléga majd utána <laughs> elmondja, hogy miért nincs igaza a bizottságnak. Mindegy, ezt nem is mondtam. A bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Hát értjük, hogy ennek a javaslatnak valószínűleg ez az utolsó tárgyalása ebben a jogalkotási ciklusban, úgyhogy csak néhány dolgot mondanék. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik kedves szavakkal fordultak hozzám, négy szem közt, illetve nagyra értékelték a bizottság munkáját. Hát mit is mondjak? Értjük, hogy a közlekedési bizottság most mivel néz szembe. A téma ugye eleve kényes, és nagyon sok mindent tartalmaz. És egyébként ez is magyarázza, hogy miért nem álltunk elő hamarabb ezzel a javaslattal. 2007-ben ugye már a puha jogot megalkottuk, a bizottságnak a közleménye megszületett. 2009-ben ugye váltottunk, tehát jött az új bizottság, és akkor elkezdtük elemezni a helyzetet, és gondolkodni, hogy most akkor mi is történjen. Hát az alapos tanulmányozás időt igényelt, és el is látogattunk bizonyos helyszínekre, a, az ágazat képviselőit és az érintetteket megkérdeztük, tehát a konzultáció is időt igényelt. Egyrészt eh, valahogy egyensúlyt kellett találnunk a puha jogi eszközök, illetve a 2011-es év között, amikor is a kikötői politika felülvizsgálatát jelentettük be. Úgyhogy kérem, hogy tekintsék ezt úgy, mint egy elkerülhetetlen következő lépést. Annyira fontos javaslatról volt szó, hogy nem lehetett ezt siettetni semmilyen módon. Ezt gondolom önök is tudják, és azt is ö, kiemelte már több képviselő önök közül, hogy ennek a javaslatnak nagyon kevés köze van az egyes és kettes csomaghoz tulajdonképpen csak két területre összpontosítottunk, ahol úgy éreztük, hogy mindenképpen jogalkotási eszközre van szükségünk. Az összes többi benne van a kikötői politikáról szóló közleményben, és meghagytuk a puha jog és egyéb intézkedések támogatását. De egy valamit meg kell értsenek. Itt nem csak egy véletlenszerű kezdeményezésről van szó. Tulajdonképpen a kirakós játék egy darabjáról van szó, amelyet meg, nekiálltunk megalkotni. Hogyan? Először is rengeteg infrastruktúrális intézkedést hoztunk, és önök, ugye mi is büszkék vagyunk arra, mint európaiak, hogyha meglátjuk az eredményt, tehát önöknek is volt lehetősége ezt tanulmányozni, a transzeurópai útmutatások, és a kezdeményezések finanszírozása ezzel kezdődött, és ezért fogalmaztuk meg a koncesziós irányelvet, ezért született a társadalmi párbeszéd, és így tovább, tehát most szépen a kirakos darakai összeállnak. A piaci hozzáférés, illetve a pénzügyi átláthatóság maradt az a két terület, amely még hiányzott, és amely hiányzik ahhoz, hogy végre rendesen megtámogassuk az egyik legfontosabb és leggyorsabban növekedő területet Európában, amelyet a kikötők jelentenek. Ezért döntöttünk tehát úgy, hogy még a jelenlegi körülmények között is muszáj ezzel előállnunk, tehát akkor is, hogyha a jogalkotási ciklus végén vagyunk, és hogy építhetünk az Európát összekötő eszközre, Eh, és a transzeurópai hálózatokra. Nagyon-nagyon sok, tehát több milliárd eurót tettünk erre, eh, irányoztunk erre elő, és az európai közvéleménynek joga van tudni, hogy a különböző infrastruktúrális elemek milyen százalékban, milyen arányban részesednek ebből a finanszírozásból. Azt is értem, hogy bizonyos kérdésekre nem jutott elegendő idő, a vélemények persze eltérnek, és ezt eh, mi is értjük megpróbáltuk a tőlünk terhető legjobbat megtenni a koncesziós irányelvvel. Azt hiszem pont időben voltunk, önök január közepén fogadták ezt el, és most tudják, hogy mi zajlik a területen, ami az állami támogatásokat illeti. Volt erről egy meghallgatás, és szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy ezt megszervezte a meghallgatás során kiderült, hogy többféleképpen lehetne előre haladni. Az egyik az esetjog, a másik a blokkokban megadott mentesség, a harmadik pedig a specifikus útmutatások. De hadd mondjak valamit, amin esetleg elgondolkodhatnak. Teljesen mindegy, hogy melyik megoldást választjuk a három közül az állami támogatás esetében. Az átláthatóság alapvető hogyha blogban megadott mentességeket választunk, akkor is kell az átláthatóság. Ha az esetjogot választjuk, akkor is a tények alapján kell megítélnünk a helyzetet. Hogyha pedig útmutatásokat választunk, akkor is átláthatóságra van szükség. Tehát az állami támogatás esetén csak arról van szó, hogy a nemzeti vagy európai hatóságoknak kezébe adjuk a lehetőséget, hogy a tényeket megállapítsák. Hogyha Teljesen mindegy, hogy merre akarnak kimenni egy házból, az első dolog az az, hogy megkeresik az ajtót, és azon mennek ki. Mi ezzel a rendelettel, tehát ezt kívántuk elérni, mert ez a rendelet teszi lehetővé, hogy a többi kezdeményezésből bármelyik megvalósuljon. Tehát teljesen mindegy, hogy mi történik az állami támogatással később, átláthatóság nélkül nem lehet azokat megvalósítani és lehet, hogy nagyon hosszas lesz a folyamat, ugye nem tudjuk megvárni feltétlenül ennek a végét, de legalább a lehetőség megvan, hogy bármelyik megoldást választhatjuk. Aztán a kérdőív. A kérdőívet azért most küldtük ki, mert egyre több értesítést kapott a bizottság. És ennek ez volt az egyetlen ok, amiért úgy gondoltuk, hogy ezt most megtesszük, valamint az ágazat is ezt kérte nagyon határozottan kérték, hogy útmutatással lássuk el őket. Azt mondták, hogy szükség van a tények megállapítására, éppen ezért küldtük ki ezt a kérdőívet most. Önök azt mondják, hogy ez szerencsétlen időszítés, mi azt mondjuk, hogy hát ez a természetes. A bizottságnak is szüksége van a tények ismeretére, mielőtt lép. Milyen alapokra építkezünk, azt mindig fontos tudni. Ennek az eszmecserének a legpozitívabb eleme az az, hogy ez a jelenlegi parlament, és én különösen szeretném megköszönni az önök szakbizottságának, illetve az előadónak is a munkáját, az pont az, hogy önök nagyon helyesen felhívták a figyelmünket egy-két dologra a rendeletben. Voltak olyan pontok, amik nem voltak megfelelően világosak, volt, ahol a megfogalmazás nem volt tökéletes, és itt volt. tehát az önök munkája ahhoz járult hozzá, hogy több mindent tisztázzon a bizottság, hogy önök is ugye tisztázzanak az előadó, a felügyelet, az átláthatóság, az adminisztratív tehercsökkentése, a számlázás, és így tovább, ezek mind olyan kérdések voltak, amelyek nagyon fontosak, és biztos vagyok benne, hogyha folytattuk volna a munkát, akkor nagyon jó eredményt értünk volna el. Én, ha elmegyek, akkor azt viszem magammal, hogy hát a következő parlamentnek biztos, hogy lesz legalább már egy érdekes téma a napi rendjén, amit megvitathat. Önök pedig tudják, hogy a bizottság szintén folytatja a munkáját, ettől a ponttól, amit most itt letettünk az asztalra, és várjuk, hogy a parlament a következő ciklusban mit tesz. Időközben tanácsbeli kollégáink tovább vizsgálják a javaslatot. Arról biztosíthatom önöket, hogy ennek a szakbizottságnak a munkáját biztosan figyelembe veszik. Tehát amikor a következő parlament megkezdi a munkáját, és visszatérünk erre a témára, remélem, hogy jó szöveg fekszik majd előttük, és hogy a tanácssal és önökkel is együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy gyors megállapodást érjünk el. Ezt egyébként támogatták eh, legtöbben, akik ma itt szóltak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, és Flankenstein úr következik. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Azt hiszem, nagyon sok mindenben egyetértés van közöttünk. Remélem, hogy nem kell nulláról kezdeni az új jogalkotói ciklusban, hanem innen folytathatják a munkát másodszorban. Csak a jegyzőkönyv érdekében annyit szeretnék mondani, hogy ami Kumacakos úrral folytatott tárgyalásainkat illeti, azt szerettem volna mondani, hogy szociáldemokrat. Okay, thank you very much. Normally... Köszönöm szépen. Most azt mondanám, hogy mikor lesz szavazás, de nem lesz szavazás. Úgyhogy ennyit erről. Akkor most zárt ülés következik. Kérem, akiknek nem kell itt tartózkodnia, az hagyja el a termet, és hogy beszámolhassunk a három oldalú egyeztetésekről. Köszönöm. Yes.